Good afternoon, colleagues. It is... Kedves kollégák, kedves kellemes délután kívánok mindenkinek. Három óra elmúlt, úgyhogy kérem kezdjük meg gyorsan a munkát. Nem kérem, hogy bekössük a biztonsági övet, de mégis szeretném, ha elindulnánk minél hamarabb ma délután. Mindenkit köszöntök ma délután. Jön a szavazás két fájlal kapcsolatban. Az első a gyógyszerhez jutás téma, amelyben Eleonora Évi a jelentéstevő, és ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy minél hamarabb próbáljuk ki gyorsan a kártyákat, és kezdjük el. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös, mellette, ellene, újra, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük az ötös módosítást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Akkor ez az első részre vonatkozott, második rész következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük a 19-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25. Mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. 30. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28. Két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes kompromisszum, 29-est leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50 mellette ellene Tartózkodok, elutasítva. Leellenőrizzük 50-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 52. Mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. Leellenőrizzük az 52-est. Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elutasít, ö, elfogadva. 59 mellette, nem, 56-os, bocsánat, túl kicsi volt, igen. 56 mellette, 56 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötvenkilences módosítás. A kompromisszumról, a hetesről már szavaztunk, azt elfogadtuk. Tehát következik az 59-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodók, bocsánat, ez okafogyott, igazuk van. 57. Első rész. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Az 57-est leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 64 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 65 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük? 65-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Elfogadva. Akkor jön a 92-es. Első rész, mellette, Elfogadva. Második rész mellette, ellene, leellenőrizzük. Második rész, 92-esből. Ezt most leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95 mellette ellene. Ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagyon nagy többséggel. 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-es mellette ellene 54-es leellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. Itt tulajdonképpen csak egy szavazaton múlott, ez ma eléggé szűkös. C kompromisszum. Mellette. Ellene. tartózkodó, Elfogadva. 16-os. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Most végső szavazás a jogalkotási javaslatról, illetve véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig következik egy másik szavazás. Jó, folytatjuk. Éves jelentés az Európai Ombudsman tevékenységével kapcsolatban 2015-ös évre vonatkozólag. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es módosítás mellette, második rész, második rész. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva. B1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást a B1-es kompromisszummal kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadva, illetve elutasítva. B2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette 26 és 27 is, mert ezek gyakorlatilag azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor leellenőrizzük, de nem mondják azt, hogy nem, mondják azt, hogy ellenőrizzük le. Ez sokkal udvariasabb. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28-as mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 30-as, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, akkor ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. C1-es kompromisszum. Mellette. Úgy látom, hogy trampifikálódtunk a mai napon. Tehát mellette, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. C. Kettes módosítás, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Harminc ötös, a C2-t ismételjük meg, akkor ezt most elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és hát óriási többséggel elfogadva. 33 és 34 mellette tart, ö, ellene tartózkodók elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva. D1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. D2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor leellenőrizzük a D2-t. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvenhármas. Mellette, ellene tartózkodók. Le kell ellenőriznünk. 43-as elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 46 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megnézzük, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadva. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük ezt is, mert úgy látom, hogy nem jól jeleznek. 49, megnyitva. Lezárom. Hát ez nem jó. 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 65 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a külön módosítások szavazása, 66-os következik, és a hetes, ezek azonosak. Akkor ezért e- együtt fogunk róluk szavazni. Vagy akkor külön. Jó, akkor külön 66 mellette. Azonosak. Teljesen azonosak. Elméletileg együtt kéne róluk szavaznunk mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Akkor leellenőrizik az 50, a 66 est Megnyitom a szavazást, le, lezárom a szavazást. Elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 72 42-t először leellenőrizzük, tehát 42-es elektronikusan, lezárjuk a szavazást, elfogadva, egy szavazaton múlott. 72 mellette ellene tartózkodók, le kell ezt is ellenőrizni. 72-es, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 70 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 74 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most jönnek a francia bekezdések, első módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva négyes, mellette, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos, mellette, Sajnos nem mikrofonba beszélnek, úgyhogy nem hallják a tolmácsok. akkor legyünk kedvesek a néppárttal, a kedves koordinátornak köszönhetően. Egy vagy két percre van szüksége, vagy öt percre? Akkor egészen addig valamiféle kreatív pauza következik, aki szeretne viccet mesélni, vagy táncolni, énekelni. Can I, can I just... Sorry, I but it, it is unusual to interrupt the voting. We have start... Elnézést! Azért mi ez, hogy így egyszer csak megszakítják a szavazást? Majd azt csinál az EPP, amit akar. Kérem, folytassuk a munkát. Azt hiszem, megkapták az elegendő időt arra, hogy helyre tegyék a dolgokat. Hatos módosítás francia bekezdések mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences. Ez két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, Első részt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. Második rész, 9-es módosításból, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenegy, mellette. Illetve itt van egy új szóbeli módosítás, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenöt, mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. Akkor most leellenőrizzük a 15-öst. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os mellette. Ellene, tartózkodók, ezt is leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És most a jelentés tervezett egészében elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadva. Köszönjük szépen mindenkinek, amiért elhozta a kártyáját, és hogy ilyen proaktív volt. The next item is uh, the... Kező napirendi pontunk vélemény az intézmény közi jobb jogalkotásról szóló megállapodás végrehajtásáról. Mr. Mária Szúr az előadója ennek a véleménynek, akinek meg is adom a szót. Next subject, please. Just... Which opinion you, you're talking about? Mr. Marias, I just extended the floor to you. megadtam ennek a szót, mint a következő napi rend előadójának. This time I need a break. <laughs> Öt perc szünetet kérek. Hál. Jó, jó, jó. Thank you, Madam Uh, can I use this time for a very short statement? Elnök asszony, a néppárt nevéből ben szeretnék egy rövid nyilatkozatot tenni a szavazás kapcsán. Elnök asszony, a néppárti frakció nevében szeretném elmondani, hogy az első szavazás során a gyógyszerekhez való hozzáférés javítása témájában ez egy fontos dokumentum, hajlandóak lettünk volna mellette szavazni, de sajnos módon a végső része az eljárásnak, a végső dokumentum elő elkészítését nem valami komolyan kezelték, ezért döntött úgy a néppárti frakció, hogy nem elégedett ezzel, és ezért kényszerültünk arra, hogy ellene szavaztunk. Sajnálom én is, és a frakciónk is, de nem volt más választásunk. So we just move on. A demokráciáin a parlament szavaztunk, ez az eredménye, tovább lépünk. De azért köszönöm a nyilatkozatát, a magyarázatát. Remélem, hogy most már Mária szó is készen áll. Jó, Megkaphatom később a szót. Ma beszélünk erről a témáról, már régóta így terveztük. November 21 e lesz a módosítók benyújtásának a határideje, január 21-én szavazunk itt, és e, aztán kerül majd plenárisra. So, Mr. Marias is not ready. Marias úr úgy tűnik, hogy nem elkészen arra, hogy e, szóljon. Az árnyék előadók közül bárki szeretne szólni? Igen, Jud. Thanks very much, uh, Cecilia. Um, it's a bit strange. Um... Köszönöm, Cecilia. Mondja. képviselő asszony, akkor amikor nem hallottuk az előadó véleményét, ugyanakkor a szocialista frakcióiban úgy érzem, hogy ez a véleménytervezet egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy az Európai Bizottság jobb jogalkotása kapcsolatos napirendjébe beépítsük az emberek aggodalmait. Egy általános megjegyzésünk lenne az, hogy a jobb jogalkotás számunkra azt jelenti, hogy az egész szabályozási rendszert javítani kell. Túl gyakran, sajátos módon az állampolgárokat védő záradékok, vagy a munkárok jogainak, jogait védő záradékok eh, eltörlésével, eh, eltörlésének szinonimájaként használják ezt, pedig ez nem erről szól. Az európai szabályoknak, jogszabályoknak érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek, a gyakorlatban könnyen átültethetőnek kell lennie. Ezt értjük mi a jobb jogszabályalkotáson. Fontos, hogy ne a lobbisták érdekeit szolgálják ezek, ehhez azonban a civil társadalom véleményét is meg kell hallgatni. Ezért különösen örültem annak, hogy nagyobb átláthatóságot követel ez a véleménytervezet, például a nagyon vitatott TTIP tárgyalások terén. Talán az amerikai választások végkimenetének tükrében, lehet, hogy a TTIP polcra kerül, általában a kereskedelem kapcsán nagyon sok petíció érkezik hozzánk, ezért úgy érzem, úgy érezzük, hogy a polgárok nevében valóban alaposan kell a kereskedelmi szerződésekről folyó tárgyalásokat eh, felügyelni. Hasonló módon petíciós szakbizottságként szerintem az ügyben is fel kell emelnünk a hangunkat, hogy európai szinten mibe kerül az, ha nincs Európa. Sokan azt látják, hogy alapvetően egy vagy két tagállam esetében alkalmazzák csak a jogszabályokat. Az európai jogszabályok nem megfelelő és nem egyforma alkalmazás azt jelenti, hogy az európai polgárok nem egyenlő elbánásban részesülnek, ezért kell a petíciós szakbizottsághoz fordulniuk hozzánk, hogy majd mi próbáljunk érvényt szerezni az európai jogszabályokban foglaltaknak. Tehát fontos, hogy mindenki értse és lássa, hogy miben kerül az, hogyha nincs Európa. Igenis van annak ára, meg kell annak fizetni az árát, hogyha nem kollektív fellépéssel próbáljuk az emberek érdekeit védeni, garantálni. Hiszen a végén mindig az egyén, főleg a legkiszolgáltatottabbak fizetik meg ennek az árát. Több módosító indítványt is benyújtottunk, reméljük, hogy Máriász úrnál nem találnak süket fülekre ezen javaslataink, és remélem, hogy a végén egy olyan véleményt tudunk készíteni, amely az Alkotmányi Bizottság munkáját is segítheti, és a legvégén a folyamat egy megfelelő parlamenti jelentéssel záró. Köszönöm. Köszönöm Jude-nak, de nem az Alkotmányügyi Bizottság, hanem a Jogi Bizottság az illetékes de a mi véleményünk remélhetőleg a Júri által is megfontolásra kerül. Mária úr készen arra, hogy hozzászóljon? Igen, köszönöm elnök asszony. ombudsmannal kapcsolatos jelentés foglalt le, ami nagyon fontos, és most, hogy ezzel az új témával foglalkozunk, az árnyékeladók véleményét nagyon szívesen hallgatom meg, hogy egy kiegyensúlyozott véleményt tessük le az asztalra, amely valóban lehetőleg minél több ember véleményét tükrözi ebben a szakbizottságban. Úgy vélem, hogy a jobb jogszabályalkotásnak alapvetően két oldala van. Először is olyan jogszabályokra van szükség, amelyek kiegyensúlyozottak. Az Európai Unióhoz döntéseket a jogszabályokon keresztül, amely időnként több problémát okoz, mint mennyit megold, és munkahelyeket pedig nem teremt. és nem szolgálják ezek sokszor az egyszerű emberek érdekeit. Fontos azért, hogy társadalmilag, szociálisan kiegyensúlyozott legyen egy jogszabály hatásait, illetve rögtön a második megfontolás a munkahelyteremtés. Olyan döntéseket kell ugyanis hoznunk, amelyekkel segítjük a szociális dimenziót, a munkaerőpiacot, mert a tartós munkanélküliség sújtja Európa jelentős részét, ezért kell alapvetően ezen jogszabályokkal is a munkanélküliség és a társadalmi egyenlőtlenség okait megoldani. Ez a negyes bekezdésben szerepel. A TTIP-pel kapcsolatban most azt gondolom, hogy szerintem Európa gazdaságának fejlődését egyáltalán nem szolgálja a TTIP, a közjavakat kínálja fel ezüstálcán Amerikának, és egy, egy nem kiegyensúlyozott rendszer miatt az egész jogrendünket megingatná. Semmiképp sem lenne jó a gazdáknak például, és a Donald Trump megválasztásával lehet, hogy a TTIP egyszer mindenkorra a kukába kerül. Ennek azt hiszem, hogy a görögök mindenképp örülni fognak. Fontosnak tartom a nagyobb átláthatásságot, azt, hogy az emberek, a képviselők is, de egyébként az európai emberek, a szociális partnerek is nagyobb mértékben tudjanak véleményt nyilvánítani. Rengeteg más téma is felmerül ezzel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a jogalkotás rendben menjen, ehhez a jogalkotó intézmények közötti együttműködésnek is jól kell működnie. Nekünk, mint parlamenti képviselőknek, mint a társjogalkotónak, és tényleg a törvényhozó, Európai Unió törvényhozó testületének különösen oda kell figyelnünk arra, hogy a jogalkotás során kezünket és gondolatainkat az európai polgárok javának szolgálása vezesse fontos, hogy a szakértők, szakértői csoportok is alapvetően minőségi, színvonalas jogszabályokat fogadjanak el. Az is fontos, hogy a politikusok döntsenek, és ne az arc nélküli hivatalnokok. akkor fontos, hogy a döntéshozatal igenis politizálódjon, és ne zárt ajtók mögött folyjon. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig érdeklődve várom a kollégák mondosító indítványait. Nagyon remélem, hogy a nap végén tényleg egy olyan véleményt tudunk készíteni, amely a leghető legtöbb ember ennek megfelel. Péter Jár következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem lenne ami árnyék előadunk nevében. Szeretnénk alapos véleményt alakítani. Először is a jogalapról szólnék, egy jogalkotási változtatásra van szükség, én úgy gondolom, hogy alábecsüljük ennek a jelentőséget, hiszen a polgárok érzik, hogy a gyakorlatban nem működik ez a dolog, tehát először is úgy gondolom, hogy sokkal jobban együtt kellene működnünk konstruktív párbeszéd keretében a bizottsággal ennek a helyzetnek a javítására. Közösen kell megállapítanunk, hogy a gyakorlatban mi az, ami nem működik, és lehet, meg kell állapítani, hogy esetleg nem arról van ez szó, hogy a jogszabály nem megfelelő. És csak akkor kell megváltoztatni, ha tényleg erről van szó. Aztán az átláthatóságot is említeni kell, ami nagyon szorosan összefügg az Európa szkepticizmussal, tehát sokkal jobban el kell magyaráznunk, hogy mit, kell ten, mit teszünk, és a gyakorlatban is működnie kell ennek a dolognak. Nagyon fontos, hogy ne legyen túl sok átláthatóság is, de az átláthatóság akkor is szükséges annak érdekében, hogy a demokratikus társadalomban működjenek ezek a folyamatok, hiszen a népesség csak így fog bennünk bízni, de örülök neki, hogy végül is a jelentéstevő is ebben az irányba próbálja majd elvinni a jelentést. Azt hiszem, hogy együttműködés során nagyon jó jelentést fogunk tudni írni, amit az EPP is támogatni tud. Köszönöm. Thank you, Peter. I have... Többen nem kértek szót. Azt hiszem, hogy ezzel a vitát lezárhatjuk. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Köszönöm, Maria Szó. Szeretné ismét szót kérni? Hát parancsoljon. Köszönöm. Tényleg csak egy gondolatot. Köszönöm a kollégáknak. Odafigyeltem minden szavukra. Megvizsgálom alaposan a módosítóikat kérem, bocsássanak meg nekem. A másik általam jegyzett napi rendi ponttal voltam elfoglalva, ezért nem voltam teljesen készen az intézmény közi megállapodás témájára. Elnézést, hogyha félrevezettem őket. Köszönöm szépen, akkor elmondanám, hogy a 15. napi rendi pontot töröltük, mivel ez a tényfeltáró utazás, amelyről szólna, ezt töröltük. Kérték ugyan a képviselők ezt az utat, viszont nem mentek rá el. Úgyhogy ezért ez az egész törlésre került, és ezt majd a koordinátorokkal egyébként később megbeszél, meg is fogjuk beszélni. Volt viszont egy másik tényfeltáró látogatás, amely megvalósult. Szlovákiába ment a küldöttség szeptember 22-én és 23-án. Ez egy igen gyümölcsöző és érdekes, eredményes utazás volt. Azt hiszem nem szükséges mindent átvenni, hiszen a jelentéstervezetet mindenkihez eljuttattuk. November 7-e hétfő, e hét hétfője volt a határideje annak, hogy megjegyzést fűzenek hozzá a kollégák, és mivel nem volt ellenvetés, ezeket be is foglaltuk a szövegbe. Most az ajánlásokhoz is lehet és még egyszer elmondom csak az ajánlásokhoz, továbbra is lehet még módosítókat benyújtani, mégpedig angolul, november 15-ig, ami jövő kedd. E-mailen lehet ezt, e-mailben lehet ezt megtenni. Ugye tegnap osztottuk aki tegnap juttatta előnknek a titkárság ezt a ezt a lapot, és aztán a rendre jelentést szlovákra fogjuk lefordítani, illetve ha valaki igényli, akkor még más nyelvekre is. És ahogy mondtam, mivel mindenkinek megvan a jelentés, nem fogom elmondani, hogy mi áll benne, csak azt szeretném elmondani, hogy a módosítók határideje, tehát a az ajánlásokhoz benyújtható módosítók határideje november, október 15-ről, november 10-ről november 15-ére módosult, természetesen nem októberi elnézést. November 15-e a módosítók benyújtásának határideje. Ennyi, és akkor tovább is léphetünk a 17-es napi rendi ponthoz. Ez pedig egy petíció a az 1049-es számot viselő petíció LL nevű személy adta be, de egyébként több aláírást tartalmaz, többen aláírták, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról szól. A petíció benyújtója jelen van, a New Deal for Europe nevű olasz bizottság titkára úgy szintén, úgyhogy most nagy örömmel megadom a szót először 5 percre a petíció benyújtójának. Tessék, uram! Eh, <clears throat> eh, promotor... Jó napot kívánok! Mi vagyunk ennek a petíciónak a benyújtói, beterjesztői meg vagyunk győződve arról, hogy a lehető legjobb módszer arra, hogy az emberek támogatását megnyerjük az intézmények irányába, abban áll, hogy olyan reformokat valósítunk meg, amelyek a Lisszaboni szerződésben foglaltatnak. A stratégiai beruházási alap jó irányba mutat, Azért is, mert hosszú évek után, amikor megszorító intézkedések jellemezték a gazdaságpolitikát, végre a versenyképesség, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés kerültek központba. Ugyanakkor túl kevés a pénz. Ezen keresztül nem lehet felvenni a harcot a munkanélküliséggel, 20 millió munkanélküli van Európában, és a gazdaság is nagyon leállt és vannak persze nagy kihívások, főként a kül- külpolitika és a biztonságpolitika területén. Úgyhogy saját forrásokra van szükség, ez pedig legalább a tagállamok egyharmadának kezdeményezésén keresztül a megerősített együttműködés keretében négyféleképpen lehet megvalósítani. Első, a pénzügyi tranzakciókra kivetett adón keresztül, ezen keresztül csökkentjük a pénzügyi spekulációkat, amelyek egyébként nagyon is sújtották a jóléti államot és az átlagemberek pénztárcáját. Aztán egy fenntartható ökológiai fejlődés, ha másodszorban a szén alapú, vagy széndiokszid alapú adó, a megújuló energiaforrások támogatása, ugyanis fontos az, hogy az alacsony kőolajárak okozta helyzetet kihasználjuk. Ezeken a módszereken keresztül az eurókötvények kibocsátása is fontos hozzájárulás lehet az Európai Beruházási Bank munkájához. Negyedsorban pedig a kvantitatív easingre gondolok. Én úgy gondolom, hogy az európai napirenden Két dolog szerepel most, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata, valamint a magas szintű munkacsoport munkája, amelyet Mário Monti vezet a saját források kapcsán. Tehát ezért a mi mögöttünk állók a civil szervezetektől érkeztek, és kimondjuk azt, hogy elérkezett az idő, hogy cselekedjünk. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy átalakítjuk a és az emberek szája íze szerint formáljuk az európai politikát. Itt azt szerettem volna még elmondani, hogy az Európai Bizottság egy véleményt adott ki a mi petíciónkkal kapcsolatban. Én pedig szeretném kimondani azt, hogy miután néhány tagállam konkrétan nem hajlandó az unió saját forrásait növelni, ugyanakkor egy csoportnyi európai állam a meglévő szabályok, a megerősített együttműködésre vonatkozó szabályok alapján igenis, és kezdeményezhet ilyen típusú tevékenységeket, mint hogyha ez teljes mértékben figyelme kívül hagyná az Európai Bizottság, azt, hogy tíz ország között tárgyalások folynak annak érdekében, hogy a pénzügyi tranzakciókra egy illetéket vessenek ki, és egyébként ezek a tárgyalások nagyon előre haladott formában vannak már. Ez így van a széndiokszid alapú um, adó kérdésében is. Ezeknek um, az adóbevételeknek a felhasználása pedig igenis, és a stratégiai uh, beruházási alap uh, formájában visszaosztható az együttműködésben résztvevő tagállamok számára. Vagyis az európai stratégiai beruházási alapot lehetne ezekből a forrásokból föltölteni, és ezen keresztül hozzájárulni ahhoz, hogy hazám és más országok is fellendüljenek gazdasági értelemben. A Euro Project bondok, tehát kötvények kiadása igenis is lehetséges, de ennek az a feltétele, hogy a, az összes deficitet megfelelő háttérrel biztosítani tudjuk. Itt 30 milliárdról van szó évente, a Carbon Tax 50 milliárdot hozna évente, ezen keresztül igenis, és meg lehetne valósítani az európrojekt kötvények kiadását, tehát lehetne ezzel ellentételezni. Itt nem csak egy személyes petícióról van szó, hanem a New Deal for Europe egy olyan kampány, amelyet 2012 óta 10 különböző országban folytatunk, és 68 civil szervezet vesz bennünk, 13 szakszervezet, az UGT, a CGL, a CISL és az UIL, és Lille, Párizs, Róma, Torino, Párizs, tehát nagyon sok városvezetés vesz részt, az Európai Parlament képviselőiből is nagyon sokan, valamint a kulturális szférából is részt vesznek, vagy állnak mögöttünk személyek, és a 2014-es európai választásokon megjelenő legfontosabb európai pártok képviselői is támogatnak bennünket ebben a törekvésben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni a bizottság képviselőjét, hogy szóljon hozzá ehhez a témához. Köszönöm, elnök asszony. Tilom Maurer vagyok, a Költségvetési Főigazgatóságtól. Mi foglalkozunk a saját forrásokkal és a több éves pénzügyi kerettel. Köszönöm szépen a petíció beadó, beadójának, benyújtójának ezt az anyagot. Ön már a bizottságtól júniusban kapott egy választ, amelyben általában véve üdvözöljük a kezdeményezését, és köszönjük az inspirációt. Közben azóta be is adták a féléves, félidős felülvizsgálatra vonatkozó javaslatokat, és az ön által említett kérdéseket is belevették az anyagba, például az FC folytatását, illetve a politikai prioritások további támogatását, amelyek a munkahelyteremtése, növekedésre, illetve a migrációra és a menekültekre vonatkozik. Úgyhogy a bizottság a jelenlegi nagyon szoros plafonok tehermentesítését javasolta, illetve a különböző mechanizmusok fejlesztését az a több éves kereten belül. Tudja talán azt is, hogy a bizottság nagyon aktívan részt vesz a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoport, Montil vezetésével dolgozó csoport munkájában. Az ön javaslatát itt is meg tekintettük. A pénzügyi tranzakciós adó és, a, és az megerősített együttműködés is olyan téma, amivel mi is aktívan foglalkozunk, ezzel kapcsolatban vannak jogalkodási javaslatok is. A pénzügyi tranzakciós adónak a saját forrásként való felhasználása azonban már nem szerepel, még annak a tíz szagállamnak a napirendjén sem akik eredetileg javasolták. Bár arról még tárgyalunk, hogy akkor hova kerüljön az ezzel kapcsolatos bevétel, mert kizárni nem zártuk még, úgyhogy egyelőre még nem zártunk ki semmiféle lehetőségét ennek a felhasználásnak. A több éves pénzügyi keret fél, félidős felülvizsgálata és a saját forrásokról szóló tárgyalás amúgy egy hosszadalmasabb folyamat, hiszen a következő pénzügyi keret kialakításai kell, hogy lezárodjon, viszont a tárgyalásokat 2017-ben fogjuk megkezdeni, ezek lesznek az előkészítő munkálatok, és akkor fogjuk kialakítani a költség, a kiadási oldal eh, prioritásait, és a bevételi oldal struktúráját. És ennek megfelelően fogjuk majd a következő több éves pénzügyi keretet összeállítani. Úgyhogy az ön ajánlásai közül egy sort belefoglaltunk az anyagokba, és ezért nagyon köszönjük ezeket az ajánlásokat. Ami pedig az intézményi eljárási aspektusokat illeti, valóban az Európai Parlamentet be fogjuk vonni nem csak a kiadás oldal kidolgozásába, hanem a bevételi oldal, és ezen belül a saját források megreformálásának kialakításába is, itt sem fogjuk szem előtt éveszteni az Európai Parlament fontosságát, és be fogjuk vonni a munkába. Elnök, köszönöm szépen. Kollégáim is hozzászólhatnak. Először Cabezon Ruiz kolléga. Köszönöm szépen. Kérem akkor, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és várjuk meg azt, hogy nak mi a véleménye ebben a témában, például az Econa Budget és a munka és a munkaügyi bizottságé. Mi támogatjuk természetesen ezt az ötletet, és én támogatom a petíciót is. Nagyon örülök neki, hogy a bizottság is pozitívan fogadta. Ahogy itt hallottuk, a gazdaság és társadalmi helyzet jelenleg szükségessé teszi, hogy több Európa legyen, és hogy minél, mivel, mivel különböző forrásból jönnek a bevételeink, az országokból, nagyon nehéz mindenre pénzt terem, előteremteni, ezért fontos lenne a saját források kibővítése. Tehát támogatom az petíciót. Jó lenne, hogyha a többi szakbizottság támogatását is megkapnánk ehhez, hogy a bizottsággal együtt tudjunk működni ebben az ügyben. Elnök, többen nem kívánnak hozzászólni. Kicsit meg vagyok lepve. Péter. Kabezon kollégával teljes mértékben egyetértek. Abban a helyzetben, furcsa helyzetben vagyunk, hogy azok a tagállamok, amelyek szeretnének jobban belefolyni az európai együttműködésbe, egyszer csak túlságosan megterhelőnek tartják a saját források kibővítését, pedig hát ha valamit akarunk, akkor azért fizetni is kell. Nagyon nagy probléma a saját források kérdés az Európai Unióba. Unión belül, hiszen hogyha valamit tenni akarunk, akkor az pénzbe is fog kerülni és e, ez csak akkor lehetséges, hogyha a bevételi lehetőségeinket növeljük, és a bizottság is megerősíti, nagyon szépen fogalmaztak, hogy ugye nem lehet még semmiképpen semmit teljes mértékben kizárni a lehetőségek közül, de mindenféleképpen fontos lenne, hogy a tagállamok is nyissanak egy kicsit ebben a vitában, például a pénzügyi tranzakciós adó egy eh, ilyen lehetőség, hiszen akkor végre a pénzügyi szektor is egy kicsit részt eh, vehet abban, eh, hogy helyreállítsa azt a helyzetet, amelyben gyakorlatilag ő maga hibás. Csak az a helyzet, hogy a tagállamok megemlítik, aztán egyszer csak elhallgatnak ebben az ügyben. Minden esetre a petíció arra nagyon is hasznos, hogy a vita ne halkuljon el, hanem folytatódjon tovább, ne hagyjuk, hogy ez a kérdés egyszer csak lekerüljön a témáról, lekerüljön az asztalról. Elnök, köszönöm szépen, Kosszulino képviselő. Firmo l'opinione anche degli altri colleghi, mi pare che Non dobbiamo lasciare nel dimenticatoio questa kollégáim véleményével egyetértek. Nagyon fontos, hogy ez a petíció ne halljon el, tartsuk nyitva. Jövőre nagyon sok dolgunk lesz ez, e, ezen a területen, és úgy gondolom, hogy a PETI petíciói nagyon sokat tehetnek annak érdekében, hogy mi is mind megfelelőképpen együtt tudjunk működni, és bevonjuk a többi szakbizottságot is ebbe a munkába. Azon kívül ne felejtsük el azt sem, hogy a társadalom, a nyilvánosság tagjait is nagyon fontos bevonni az Európai Unió jövőjének kialakításába. Nagyon köszönöm ezt az elkötelezettséget, amelyel a petíciót megírták, és teljes mértékben egyetértek az petícióban kifejezett kívánságokkal, óhajókkal. Tartsuk nyitva, a petíciót, és térjünk vissza a kérdéshez 2017-ben, hogy a vita ne halljon el, hanem folytatódhasson. Elnök, köszönöm szépen. Akkor Jonas Fernándeznek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Az európai ö, projektkötvényekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez megvalósulhat akkor, hogyha képesek vagyunk a többéves pénzügyi keretet kibővíteni, és akkor, hogyha hogyha a, az egyensúlyt meg tudjuk tartani. Én úgy gondolom, hogy tényleg tartsuk nyitva ezt a petíciót, és várjuk meg a bizottságtól érkező javaslatot, amely a saját forrásokról szól, a többek között a köt, eurókötvényekről és a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm. Kál, Kálvész úr? Kálvé, Zsambon Kálvé. Köszönöm szépen. Milyen nyelven, beszél? Bármilyen nyelven, 24 hivatalos nyelv van. Csak azért, mert nagyon jó nyelv, angolságot hallhattam, akkor azt gondoltam, hogy esetleg a spanyol nem megengedett ebben a körben. Jobb lenne, hogyha svédül beszélne, de hát sajnos ez nem szokott itt előfordulni a parlamentben. Akkor spanyolul fogok beszélni alapvetően nem értem, amit Horász szokott mondani, de most értettem. Csak azt szeretném mondani az Áda nevében, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a kezdeményezés megszületett, hiszen megerősíti a bizottságunk fontosságát is eh, a parlamenten belül és a jogalkotáson belül. Hiszen a jogalkodás eh, európai szintű, nem csak valami helyi szintű kis eh, kis tevékenység, és ezért teljes mértékben támogatom ezt a petíciót, hiszen nagyon fontos, hogy mindent megtegyen a PETI bizottság annak érdekében, hogy ezt a javaslatot megtárgyalja, és amikor mindenféle különböző árnyalatú véleményt, álláspontot meghallgattunk, akkor foglaljuk össze. Úgyhogy ez valóban egy olyan javaslat, amely egy föderálisabb jellegű, szolidárisabb Európát szeretne teremteni. A PETI szakbizottság mindent megtesz annak érdekében, biztosíthatom erről a petíció benyújtóját, hogy a helyzeten javítson. Köszönöm a szót, elnök. Kiváló. Van még valaki, aki szeretne hozzászólni ehhez a napi rendi ponthoz? Ha nem, akkor szeretném értesíteni önöket, hogy az asztalukra került az Ekon elnökétől egy éppen ma készhez kapott levél. Az Amploa bizottságot is, foglalkoztatási bizottságot is kér, megkértük, hogy nyilatkozzon. A Költségvetési Szakbizottság már szeptemberben nyilatkozott arról, hogy erősebb parlamenti együttműködést kell folytatni ezekben az ügyekben és utalnak arra is, hogy az intézményközi konferencia szerepe milyen fontos. Ez a konferencia az Európai Unió jövőbeni finanszírozásáról szeptemberben került megrendezésre a nemzeti parlamentek képviselőinek részvételével. A konferencián az európai finanszírozási kérdésekről beszéltek, különösen az Európai Uniós költségvetés bevételi oldaláról. A szakbizottság a választás utáni MFF felülvizsgálat júliusi említését is bevette a szövegbe, és egyetért abban, hogy a petíciók benyújtója által javasolt két adót mindenképpen át kellene gondolni. Tehát azt a két adót, amelyet a petíció nyújt, benyújtója is jelez a, az anyagban, a petícióban, a budget, a Költségvetési Szakbizottság is meggondolandónak, átgondolandónak találja. De nem kellene, hogy összekössük ezt a két adót, a ö, több éves keret fél, félidős felülvizsgálatával, mert a saját források ügye nem feltétlenül kell, hogy összekötődjön ezzel. Ma viszont Roberto Valtieri, az Econ szakbizottság elnöke ö, eljutatott nekünk egy nagyon fontos levelet, ebből néhány dolgot aláhúznék azt mondja, hogy az ECON szakbizottság ez, erről a javaslatról még nem foglalt állást, de az költségvetési szakbizottsággal együtt egy jelentést ír az eurózóna fiskális kapacitásáról. És azt mondja, hogy a jelenlegi szerződés értelmében nincsen a parlamenti testületeknek jogi jogköre ebben, de a döntéshozatalba mindenképpen köve, közvetlenül két, képviselnie kell az Európai Parlamentnek az európai állampolgárok véleményét és érdekeit. A petíciót és mellékleteit ez, e, ezért az ECON elnöke az ECON és a Költségvetési Bizottság által képzett tárgyalás, tárgyalócsoportnak át fogja adni a javaslatokkal együtt, és e, e, a tárgyalásoknak ezek is részét fogják képezni. Az, hogy milyen eredménnyel, az arról majd értesítik a petíció benyújtóját. Teri Cabrász úrnak adom most meg a szót, Szól, szóljon ő is hozzá a kérdéshez. Thank you, Chair. Thank you very much. Uh, well, I... Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy néhány perccel ezelőtt bejelentette, a Torontóba tervezett tényfeltáró látogatást töröltük, illetve elhasz, elhalasztottuk, és ahogy tudja, én ebben részt vettem volna. Elnök, elnézést, de nem erről van most szó. Terry Cabras úr. Ó, azt hittem, hogy már befejezzük az ülést, és ebben a témában szót kaphatok. Elnök, nem, nem, még az előző napi rendi ponttal foglalkozunk. Jó, akkor ha nem ebben a témában kívánt szólni, akkor Visszaadom a petíció benyújtójának a szót. Kérem, hogy reagáljon arra, amit a bizottság, illetve képviselő kollégáim mondtak, illetve arra is, amit az gazdasági és monetáris szakbizottság elnökétől érkezett levélről mondtam. Tessék, uram, önné a szó. Köszönöm szépen mindazoknak, akik felszólaltak. Mindenki pozitív értékelést adott a mi javaslatainkkal kapcsolatban, úgyhogy a kérésem az az, hogy a petíció maradjon nyitva, és a különböző javaslatokat eh, az illetékes szakbizottságok eh, vizsgálják meg, illetve az Európai Bizottság is tegye ezt meg. Szeretném még egyszer aláhúzni azt, hogy eh, itt egy alulról táplálkozó mozgalom kéri azt, hogy több saját forrás legyen az Európai Unió költségvetésében és főként, miután néhány állam elutasítja ezt, mármint hogy azt, hogy az európai költségvetés bármilyen módon megnöveljük, az eurozónán belül és a megerősített együttműködés eszközén keresztül mi úgy gondoljuk, hogy lehetséges az, hogy egy első lépést tegyünk abba az irányba, hogy 2020-ban talán majd megfelelő mértékben növelni tudjuk az Európai Unió költségvetését. Thank you very much. Now, colleagues, allow... Köszönöm szépen. Kollégáim, akkor engedjék meg, hogy összefoglaljam ezt a napi rendi pontot. Tehát először is önhöz fordulok, uram, és <clears throat> először is nagyon nagy szeretettel köszönöm ezt a az eszmecserét, ezt az inspirációt, amelyet a petíciójával nekünk adott. Azt hiszem, hogy valóban méltó európai polgár módjára viselkedett, betöltötte polgári kötelességét gyakorlatilag, hiszen európai polgárként már is befolyásolni tudta az ebben a témában éppen folyamatban lévő munkát. A petícióját figyelembe fogja venni nem csak a petíciós szakbizottság, hanem a költségvetési, a gazdasági és monetáris, a foglalkoztatási szakbizottság az Európai Parlamentben, sőt az Európai Bizottság is. Tehát az ön petíciója gyakorlatilag az európai jogalkotási munka központjába került. Szívből köszönöm önnek ezt a hozzájárulást. Nagyon ritka, hogy egy petíció benyújtója ilyen hatalmas benyomást tud tenni, és befolyást tud gyakorolni ezen a, e-, ennyiféle szinten. Biztosíthatom önnek, önt, uram, hogy a saját forrásokkal dolgozó magas szintű munkacsoporton keresztül, illetve a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédeken keresztül az Európai Parlament is aktívan foglalkozni fog ezzel a témával, és ezen belül az ön javaslataival is tehát nyitva tartjuk a petíciót, és az ön hozzájárulásának alapján fogjuk folytatni a munkát. Köszönöm szépen. És azt látom, hogy egyre több kolléga jön a terembe, bár én éppen most zártam le a napi rendítet. Elnézést kérek, hogy nem értem ide időben, de különösen azok, akik a PETI szakbizottságnak nem teljes jogú tagjai, és másfelől érkeznek ide az ülésre, nem mindig képesek időben megérkezni. Tehát, ha megengedné, akkor elnök, hát Persze, ön, ön nem látja azt, amit én látok, hogy a petíció benyújtója bólogat és mosolyog. Hadd mondjam el önnek, hogy ma van időnk, és hogyha ön, uram, Fernando úr, eljön ebbe a szakbizottságba, akkor én mindig örömmel megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogok szólni, eh, mivel nem először fordul elő, hogy eh, üdvözölni kell olyan emberek jelenlétét a bizottságunkban, akik minden energiájukat összeteszették és mobilizálták annak érdekében, hogy az európai ügyet előmozdítsák. Mindig itt voltam a Peti Bizottságban, amikor lehetőség volt arra, hogy ö, üdvözöljük az állampolgároktól érkező ötleteket, amelyek kombinálják az ö, kívülről érkező eszközöket. Ugye itt volt a Juncker terv, amely az Európai Uniós beruházási tervről szólt, és az európai, mindenféle er-, európai alap optimalizált, kombinált felhasználását érintette. Valóban szükség van arra, hogy egy növekedést támogató fiskális politika alakuljon ki európai szinten, és eh, hogy támogassuk a fenntartható fejlődését is. Mert ugyanazokat a mintákat látjuk, látjuk újra és újra, ugyanazok a visszaélések merülnek fel és sajnos eh, nem járunk pozitív eredménnyel, ahelyett, hogy a költségvetésünket növelnénk, az, és, és új forrásokkal látnánk el a költségvetést, például széndiokszid adóval, vagy pénzügyi tranzakciós adóval, csak toporgunk. Pedig ezt meg kellene tennünk annak érdekében, hogy pénzt juttassunk más költségvetési források lehasználása helyett. És ezért gondolom úgy, hogy a New Deal, New Deal for Europe mozgalom által bemutatott petíció, benyújtott petíció igen jó időpontban érkezett, 2016-ban, amikor éppen el kell végeznünk majd a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát. Jó alkalmat az majd a, ad ez majd a parlamentnek arra, hogy megint csak a munkahelyteremtő, fejlesztés támogató, fenntartható fejlődés támogató költségvetést kérjen. És ahogy Juncker elnök úr is mondta, ugye ez az egész Európai Unió létezésének az alapja. És ezzel én teljes mértékben egyetértek. Egy olyan létezés, olyan egzisztenciális válságban vagyunk, ahol az egzisztenciális kihívásokkal kell megküzdenünk. Úgyhogy én is támogatom a petíciót, és kérem, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, várjuk meg, amíg a bizottság végre cselekszik, és új bevételi forrásokat mutat be a, például olyan kötvényeket, amelyek az európai javak beszerzését támogatják, illetve amíg a bizottság benyújtja a több éves pénzügyi keret reformjára vonatkozó javaslatát. Tehát támogatom ezt az támogatá, támogatom ezt a kezdeményezést. Nagyon szépen köszönöm, uram, a javaslatot, és köszönöm szépen, Cecília, hogy ilyen kedves voltál velem, és szót adtál nekem. Hát én emlékszem, amikor te voltál az elnök, akkor te is mindig nagyon kedves voltál velem, úgyhogy ezért eh, ezért eh, gondoltam úgy, hogy eh, adjam meg neked is a szót, és Elisnek is, egy egész más témában. Dublin Regulation Reform. A Dublini reformmal kapcsolatban azt tudom elmondani, olaszul folytatva a dolgot, hogy szeretném megköszönni azt, hogy ezt a petíciót sikerült előrevinni, a New Deal for Europe petíciót. Ezt már nagyon sokan mi magunk is támogattuk, és a legutolsó parlamenti választások során is ezt megtettük. Ennek a célja az, hogy kimondjuk azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk. Sajnos két nagy trauma is történt az elmúlt négy hónap során. Az egyik június 24-én a Brexit-tel következett be, a másik pedig ma délelőtt vagy ma reggel következett be, hogyha valaki legalábbis követte az Egyesült Államokbeli választásokat, az biztos, hogy ennek azért az Egyesült Államokon túlmutató lesz a hatása. Ma ezért nagyon fontos az, hogy ezt a csatát végig harcoljuk, azért is, mert szerintem ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megértessük az emberekkel azt, hogy mit is jelent a mindennapi életben, az ő mindennapi nehézségeikre milyen válaszokat tud adni az Európai Unió, és mi az, amit tehet értük. Ugyanennyire fontos talán az, hogy lássuk, hogy a petíció, amikor a saját forrásokról beszél, ugye itt a széndiokszid adóról szó van, illetve a pénzügyi tranzakciós adóról, miért ennyire fontos ez? Nos, hát azért, mert mi, föderalisták, meg vagyunk győződve arról, hogy európai és globális kihívások vannak előttünk, és ezért a megoldások nem jöhetnek nemzeti szintől. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy amikor az Európai Uniótól azt kérjük, hogy közös megoldásokat találjon, olyan problémákra, amelyekre nagyon nagy szükségünk van, vagy tehát amiket meg kell oldanunk, a fiskális konkurenciára gondolok, vagy a migrációra, amikor egymás ellen harcolnak adó kedvezmények terén a tagállamok, illetve a külügy, a biztonságpolitika területén, ahol szintén nincsen erős közös európai akarat, és ilyen szempontból geopolitikai kérdésekben is hátul kullogunk. Tehát ezekre a kérdésekre választ kell adnunk, és ehhez arra van szükség, hogy az Európai Unió közös megoldásokat találjon, de ugyanakkor egy olyan költségvetéssel ezt nem lehet megtenni, ami ennyire kicsi, ennyire korlátozott. Mi Olaszországban azt mondjuk, hogy ez olyan, mintha egy ferrari egy 500-as Fiat motorjával akarnánk működtetni. Ezért támogatom a petíciót még egyszer, teljes mértékben, és azt gondolom, hogy meg kell értetni az emberekkel, hogy mennyire sürgős ez a helyzet, mennyire fontos ez a projekt számunkra, akik még mindig Európa pártiak vagyunk, de hát látjuk azt is, hogy Európa azért most eléggé biceg, szeretnénk megvalósítani ezt a nem teljes integrációt, ezért még egyszer köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy nyitva marad ez a petíció. Köszönöm. Now. Most pedig Fay kolléga következik. Köszönöm szépen. Wikström asszony, köszönöm szépen. Én is olaszul fogom folytatni, mert a petíció is beterjesztője is olasz. Tulajdonképpen ő korábban az Európai Föderalista Mozgalom olasz szekciójának elnökeként a főnököm is volt. Én, mint föderalista, részt is vettem ebben a munkában, Ez a munka tulajdonképpen a mostani petíció elődjeként is tekinthető. Én már korábban is támogattam, egyébként más meghallgatásokon is ezt a petíciót, szeretném, hogyha tovább vinnénk, és fontos lenne az, hogyha nyitva tartanánk, mert ezen keresztül fontos vitákat tudunk lefolytatni, mobilizálni tudjuk az embereket azon témák kapcsán, amelyekről már szó volt. Vagyis a saját források kérdése, a fenntartható szociálpolitikai beruházásokon alapuló politikák folytatása, valamint az uniós pénzügyi, tehát az uniós költségvetés megújítása. Aki hozzám hasonlóan a foglalkoztatásügyi szakbizottságban ül, tudja, hogy ez mennyire fontos kérdés, hiszen vannak olyan projektek, amelyek különböző jóléti rendszerek felépítésére vonatkoznak európai szinten, tehát itt közös projektekről van szó, például egy európai szintű munkanélküliségi támogatás, vagy a ifjúsági garancia kérdése. Nos, hát itt mindig forrásokra van szükség, hogyha komplex, hogyha komplex beruházási terveket akarunk megvalósítani. A Juncker terv nagyon jó és hasznos, de önmagában kevés, úgyhogy szerintem ez a téma nagyon is aktuális maradt. Ezért a petíció nagyon hasznos, hogyha nyitva marad, azért, mert azok a témák, amelyekről beszél, egyáltalán nem találtak még megoldásra, sőt, még várják a megoldást a bizottság részéről, és a mi részünkről is, mint parlament a saját hatáskörünkön belül. A tagállamokat is meg kell egy kicsit mozgatni, hiszen nagyon gyakran pont a kormányok azok, akik túl későn lépnek, és ezért aztán az Európai Unió gyakorlatilag állandóan negatív üzemmódban működik szeretném európai föderalistaként, európai parlamenti képviselőként is támogatni mindezt, ezért Lucho Lévinek köszönöm szépen a munkáját, hogy tovább vitte ezt a petíciót, és hogy ma is elhozta ide az Európai Parlament petíciós szakbizottsága elé. Szerintem még sok út vár ránk közösen, és biztos, hogy eh, ezt az utat be is tudjuk majd járni, amennyiben sikerül ezt eh, az eszközt továbbvinnünk, már csak azért is, hogy a vita is folytatódjon. Nyílt vitára van szükség, újra kell definiálni a költségvetési szabályokat, új lehetőségekre van szükség, hogy az eurozónának legyen saját költségvetése, legyenek saját források, a közös beruházási kapacitásainkat növelni tudjuk. Ezek mind olyan témák, amelyek az európai állampolgárok számára nagyon fontosak, és továbbra is a mi vitány középpontjába kell, hogy maradjanak. Köszönöm szépen. Nagyon jó, a, könnyű dolga van az elnöknek, amikor mindenki egyetért, és azt hiszem ma délután ez a helyzet. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos, gyümölcsöző hozzájárulás. Én is szeretném még egyszer megköszönni a petíció beterjesztőjének is ezt a munkáját. Úgyhogy úgy térhet haza Olaszországba, hogy ön állampolgárként nagyon fontos, komoly munkát végez, hozzájárul a mi európai munkájához, munkánkhoz is, különböző intézményi szinteken is. Ez pedig azért ritkán mondható ilyen formában el, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma délután, és jó utat kívánunk hazafelé. Most pedig, kedves kollégák, jó kedvemben vagyok, akkor tartsunk egy jó kis kávészünetet. Peri Kábrász úr, nagyon kedves velem, köszönöm szépen. Elnézést kérek az előző felszólalásomért, egy kicsit későn érkeztem, egy teljesen más ülésről érkeztem, és még valójában azt se tudtam, hogy mi történik itt körülöttem. Úgyhogy még egyszer elnézést, és most pedig a lényegi kérdés. Ön beszámolt arról, hogy a tarantói missziót elhalasztottuk, én elméletileg részt vettem volna ebben a delegációban, most viszont azt szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálatosnak gondolom azt, hogy ezt most töröltük. Ne haragudjon, önnel, önhöz szóltam. Három gondolat ezzel kapcsolatban. Azt szeretném elmondani, hogy szerintem sajnálatos az, hogy nem tudtuk ezt megszervezni, azért, mert a kollégák nem tudtak volna ezen részt venni. Második. Úgy gondolom, hogy túl kevés idő telik el a törlés bejelentése és az elméleti utazási időpont között, ez pedig nem jó. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy a mi szakbizottságunk munkájának nem túl jó propagandája azok szemében, akik vártak volna bennünket, akik fogadtak volna bennünket harmadik kérdésem pedig, hogy ennek az utazásnak az elhalasztását mikorra tervezik, van-e már időpont? Én is sajnálom. Egyetértek önnel ebben a frusztrált érzésben, osztozom. Az Európai Parlamentről tényleg nem jó képet festünk, akkor sem, hogyha egy vagy két parlamenti képviselő vesz csak részt a látogatáson. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy elméletileg november 2-a és 4-e között látogattunk volna Tarantóba. Ön jött volna, Teri Kábrász úr, valamint Pitéra asszony, és Kocolino úr is el akart jönni, valamint Evi asszony az EFDD-től, Minden esetre ellátogattunk volna tehát Tárántóba. Nagyon sajnálatos az, hogy az emberek az utolsó pillanatban mondták ezt le, és miután tudjuk, hogy négy héttel korábban lemondtuk, ezért ki kell, illetve hogy ezt ugyanúgy ki kellett volna fizet, ki kell fizetnünk, és hogyha ezt az adófizetők tudnák, hogy ez mennyibe kerül, Nos, hát ezért szerettem volna a koordinátorok ülésén is felvetni ezt a kérdést, hogy itt azért a fegyelmet be kell tartatni. Ez mindenkinek a felelőssége, nem lehet pazarolni az adófizetők pénzét, és nem lehet az Európai Parlament imázsával kukoricázni, mert az borzasztó hatást keltett volna, hogyha csak néhány parlamenti képviselő van ott, és mellettük nagyon sok tolmács. Ez azt mutatta volna, hogy tessék, erről szól az Európai Parlament. Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, a hitelességünk forgott volna a kockán, és bizony minden frakció részt vett a szöveg kidolgozásában, ebben egyet is értettünk, és együtt döntöttünk. Nos, hát ennek a működési szabályzatnak köszönhetően én úgy gondoltam, hogy nem jó, nem elég az, hogyha csak a kereten kívüli személyek vesznek részt az utazáson, és még ráadásul a szabályzat se engedi mindezt meg. Hát igen, akkor ezek szerint le kellett mondani, azért, mert semmi értelme nem lett volna mindennek. De a probléma az pont az, hogy hová tűntek azok, akik feliratkoztak. Szép lassan mindenki eltűnt erről a listáról. Én szerintem ezt komolyabban kellene venni. Komolyabban kellene venni az ilyen delegációs utazásokat. Én egyébként azonnal küldtem is ezzel kapcsolatban egy mélt, hogy egyetértek azzal, hogy ezt töröltük, mert ennek ilyen formában nem lett volna értelmében. értelme. Van-e már új időpont? Mert hát várnak bennünket, és szeretnék, hogyha oda látogatnánk. Hát most majd a koordinátorokkal kell ezt eldöntenünk, meg kell újra vitatnunk ezt a kérdést, ez a feladatunk. Én a koordinátorok döntéseit nem írhatom felül, nem dönthetek helyettük, és a titkárság sem teheti ezt meg. Tehát a kollégák kérésére meg fogjuk vitatni ezt a koordinátorok ülésén. Egyelőre nincs, nem szerepel az napi rendünkön a mai napon, de az biztos, hogy fogunk erről beszélni, amint ez bárki felveti a szabályok értelmében. Igen, pont ezt szeretném kérni, erről van szó. Köszönöm szépen! Ezt fogjuk tenni. Igen, Margaret. Én is szerettem volna ebben a mostani nyílt vitában szót kérni. Mert tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem vagyunk igazán tudatában annak, hogy ezek a ö, tényfeltáró missziók azért ezek hogyan működnek. Én szerintem voltak olyan delegációs utak, ahol csak kettőn voltunk. Olaszországban is, csak ketten voltunk. Emlékszel? Nagyon hatékony volt ettől függetlenül mindez. És az emberek értik és látják azt, hogy oda megyünk, meghallgatjuk őket. Tehát szerintem csak most szerettem volna ezt elmondani, mert ez korábban ilyen formában működött. A titkárságnak mindig volt egy ilyen B-terve, hogyha néppárt nem tud eljönni, akkor nem megyünk. Hát ott vannak az aldésok, ott vannak a szocialisták, mások is részt tudnak ezen venni. Amennyiben a ö, szabályok ennyire lazák, akkor akik nem akarnak elmenni, könnyen szabotálhatják ezeket az utazásokat. Nem erről van szó. Én Terikábrász urat nagyon nagyra becsülöm, mert ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy akkor itt vagyok, szívesen megyek. Szép lassan, mindenki kihátrált a misszióból, és nem küldhetünk egy egy személyes delegációt küldeni valakit, aki ráadás és még a kereten kívüli személyeket. De ez azt hiszem nem ez a fórum az, ahol ezt meg kell vitatnunk, hanem a koordinátorok ülésén. De miután Feri Kábrász úr kívánt erről beszélni, ezért megadtam neki a szót. Jó, tehát akkor a koordinátorok ülésén ezt majd újra felvetjük. Most megint egy kis rövid kávészünet, 5 órakor pontban szeretném megkezdeni a koordinátorok ülését, egy percet sem később, mert nagyon sok témánk van még.